vállalati társadalmi felelősségvállásra vonatkozó célaink tekintetében. Köszönöm, Dezir kolléga, ezzel a vitát lezárom. A vitára holnap 12, a szavazásra holnap 12 órakor kerül sor. A következő szóbeli választ igénylő kérdés a bizottság számára, a dömping eseteiről van szó és az ezzel kapcsolatos helyzetről, valamint kilátásokról. Egy szóbeli választ igénylő kérdésről van szó a néppárt, SND, ALDE, Zölde, GUE és ECR részéről. Az U0132 per 2010-es számot viseli ez a kérdés. Elsőként a kérdés megfogalmazójának, Kasperiónak adom meg a szót két percben. Ja. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! A dömping ellenes tevékenység nagyon fontos szerepet játszik ebben a világban, és a parlament sem tud erről eleget beszélni. Ez nem csak protekcionizmusról szól, hanem az anti, a dömping ellenes eszközök észszerű alkalmazásáról, a támogatások vizsgálatáról, a piaci torzulások esetében a dömping termékek piacra juttatása a felszólaló félbeszakította a hozzászólását. Elnök, melyik fordítás hiányzik? Rendben, elnézést. Tehát olyan termékekről van szó, elnök úr, ahol a vállalat, amelyeket a vállalatok eh, sokkal olcsóban hoznak piacra, mint eh, amennyiért, eh, amennyi, amilyen költségek mellett elállítják. Én egy dologra szer, szeretnék konkrétan felhívni a figyelmet. Jó lenne, hogyha a bizottságtól meghallanánk, hogy vannak-e tapasztalatok, akár a bizottságonak a tanácson belül, hogy hogyan lehet ezeket az eljárásokat fogadatosítani, az egyes fennhatóságok alatt, ahol az egyes vállalatok be vannak jegyezve, hogyan tudnak befolyással lenni az otthoni gyakorlatra, vannak-e jelentések, beszámolási kötelezettség. Ez azért érdekelne, mert én hallottam ilyen vállalatokról, és másodszorban pedig vannak olyan vállalatok, amelyektől azt hallottam, hogy Kérem, lépjen kapcsolatba a bizottsággal, és vizsgálja, vizsgáltassa meg a különböző dömping ellenes eszközök alkalmazását, a dömping ellenes vizsgálatokat, különösen Ázsiában. Jó lenne, hogyha erről a bizottságtól egy áttekintést kaphatnánk. Köszönöm, Kászpári úr. És ugyancsak két percben Moreira kollega kap szót. Prezident, colegas, komisszárium! Gostaria de desafiar a Nos, ahogyan a bizottságtól tudjuk, az a dömping ellenes intézkedések ügyében nemrégében született a bizottság részéről egy közlemény, amelyben a következő áll. Van egy megállapodás, a bizottság részéről, mely szerint a kereskedelem liberalizációja tisztességtelen gyakorlatok függvénye, ugyanis hogyha torzulások következnek be a piacon, akkor védőintézkedéseket vezetnek be a VTO normáknak megfelelően. Ez remek, de túl a jogalapon egy hatékony döntéshozatali mechanizmusra is szükség van ezen célok elérése érdekében. A kérdésem a következő. A tanács nemrégiben született javaslata amely arra vonatkozott, hogy a bizottsági jogaktusokat a tagállamok hogyan hajtják végre, és itt vannak a kereskedelmi védőintézkedések és ezek között. Nos, mindez ellentétes ezzel a kívánalommal, ezzel a garanciával, azzal, hogy a kereskedelmet védő intézkedéseket valóban végrehajtsák. Érdekelne, hogy vannak-e mentesítések a komitológia általános rendszere alól hiszen egyes esetekben késleltetik, átpolitizálják az ilyenfajta döntések meghozatalát, amelyekért a bizottság lenne a felelős. A bizottság közleményében emlékeztet arra, hogy meg fogja vizsgálni, hogy hogyan ö, teszi napra készé ezeket a kereskedelmet védő intézkedéseket. Az aggodalmam a következő, hogyha a bizottság nem harcol a tanács ezen javaslata ellen, a kereskedelemvédő intézkedések tárgyában, akkor melyek lesznek a garanciáink? Mert amikor a felülvizsgálatról beszélünk, akkor hogyan lehet ellenállást tanúsítani azon tagállamokkal szemben, amelyek ezen intézkedéseket gyengíteni kívánják? Elnök Rinaldi úr kap szót két és fél percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák, kevesen vagyunk itt ma este a dömpingellenes intézkedésekről beszélvén. Noha országainkban nagyon sok szó esik ezekről. Azt hiszem, hogy a nemzetközi kereskedelmi kérdések között nincsen olyan téma, amely fontosabb lenne a vállalatok, a KKV-k, a nagy és kisvállalatok, a szakszervezetek, a fogyasztók számára, mint pontosan a dömping kérdése. Ez egyfajta mindennapi kenyere az, egyfajta mindennapi valósága a termelő rendszereinknek, gyárainknak. A bizottság sokat tesz, bizonyosan teljesíti kötelességét, ami a dömpingellenes intézkedéseket illeti, de mi egy olyan fellépést kérünk, amely a következő elveken alapul. Mindenek előtt az átláthatóságon, a fellépés átláthatóságán, az eljárások átláthatóságán, a kritériumok és az eredmények átláthatóságán. És aztán a kommunikáció, egy kommunikációs stratégia, Hollandia, mert a bizottság dömpingellenes intézkedései egyfajta biztonságot jelentenek vállalkozóink és munkavállalóink számára. Másodszorban van egyfajta ö, mérlegelési mozgástér az antidömping intézkedések esetében, amely a józan észen alapul. A harmadik dolog az Európai Parlament a Lisszaboni szerződést követően be kell, hogy vonódjék, és tájékoztatást kell, hogy kapjon ezekről a témákról erősebben, mint korábban. A bizottság részéről Nehéz az Európai Parlamentnek ezen szerepét teljes mértékben elismerni a nemzetközi kereskedelem területen, még akkor is, hogyha sok erőfeszítés történt, és ezért hálásak is vagyunk a biztos úrnak, de a parlamentnek több információra van szüksége, például az antidömpinggel kapcsolatban is. És aztán itt van a társadalommal folytatandó párbeszéd kérdése, itt is sok tennivaló van a bizottság részéről. A parlament nem lehet az egyetlen, amely meghallgatja a társadalmi szereplőket, az antidömping kérdéseket, illetően a bizottságnak is rögzítenie kell az új igényeket, a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos hatásköröket, illetően amelyek a Lisszaboni szerződésből erednek. Az antidömpingnek egy következetes stratégiának kell lennie, amely a tisztesség és a nyitottság elvein alapul. Így emelt fejjel haladhatunk előre. Elnök, köszönöm Rinaldi kolléga, következőként két percben Schlitter kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Láthatjuk a következményeket itt is. Kár, hogy az Európai Bizottság 2007-ben nem ragadta meg a lehetőséget, amikor globális Európáról beszéltünk. Ez lett volna az igazán, ez volt az eredeti elképzelés, ugyanis a Lisszabonnal és a döntéshozatalal voltunk elfoglalva, erre azonban nincsen igazán eljárásrendünk. A zöldeknek azonban nem fáj az, ha ez végrehajtási kérdés, ameddig a szabályok átláthatóak, tiszták, világosak és igazságosak. Hagy hangsúlyozzam itt ezen a ponton, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a termelők érdekeit tartsuk szem előtt, hanem a fogyasztókét is. Ahogy Kaspari úr is elmondta, az a az igazán fontos, hogy a dömpingnek elejét vegyük. Ugyanakkor a valós költségekbe a környezetvédelmi dömpinget is bele kell számítani hiszen ha a környezetvédelmi jogszabályok alóli kibújás versenyelőnybe jutathat egy céget. Ez ugyanolyan komoly, mint a dömping más formái. A környezetvédelem olyan fontos szabályokat takar, mint eh, a dömping más eseteiben. A kereskedelem politika egy módszere annak, hogy más célokat érünk el, de itt hatékonyabb lenne a dömping ellenes intézkedésekkel megelőzni a eh, kibocsátását helyezést az emisszió eh, kereskedelem keretén belül. Cégek százai, ezrei kapnak emissziókereskedelmi szabad kvótákat, ingyen kvótákat, azonban sokkal egyszerűbb lenne dömpingellenes eljárást kezdeményezni egy olyan ország ellen, amely nem megfelelően lép fel környezetvédelem terén. Köszönöm Slüter kollega, két percben Scholz kolléga kapszort, elnök úr, tisztelt kollégák biztos úr, már az előző vitában is azzal foglalkoztunk, hogy a kereskedelem politikát átfogóban kell kezelni. Itt arról van szó, hogy a nemzetközi jogokat kell egyeztetni olyan keretek között, kereteket biztosít az EU, amelyen belül a tagállamok is részt vesznek külön a WTO tárgyalásokban. Ezt a az, hogy a WTO belül dömpingellenes intézkedések vagy eszközök is érvényesülhessenek, ez, ezzel a bizottságnak is foglalkoznia kell, és a verseny torzulás megakadályozására kell törekedni. Arra azt várjuk a bizottságtól, hogy a termelési költségek vizsgálatát előírja, illetve szélesebb körben vizsgálja a dömping ellenes fellépés területében. Itt az európai vállalatokra komoly versenynyomás helyeződik, és itt egy olyan fenyegetettség van, amiben a termelési költségek spirálszerűen lefelé mennek. Az Európai Unión kívül itt az önkényel is számolnunk kell a versenytorzítással kapcsán. A KKV-k fontos, nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy az érdekeik érvényesülhessenek, és ezeket figyelembe vegyék a kereskedelmi politikai tárgyalások során. A kérdésünk az, hogy a bizottság még megfelel a különböző intézkedések érvényesítésének. A Szánkóban mint egyfajta szlogen hangzott el. A, szerintem ez a gyakorlat nagyon sok vállalatot és munkahelyet fenyeget, ezeket az eseteket kell megfelelően kivizsgálni, és követelményeket előírni, és a KKV-k érdeket is szem, igény, vagy figyelembe venni. Köszönöm, Solc úr és Stördi úr két percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, a gazdasági válság a recesszió kezdetétől fogva mi azt szorgalmazunk, hogy a bizottság ne protekcionista politikát folytasson, hanem a liberalizáció lévén teremtsen további lehetőséget az európai vállalatok, az európai beruházások előtt. Egyetértek, hogy dömping ellenes intézkedéseket kell alkalmazni olyan esetben, amikor erre szükség van, de nem protekcionista jelleggel. A dömping ellenes vizsgálatok zöme arra utal, és elnézést nem értek egyet önnel, biztos úr, három-négy héttel ezelőtt egy konkrét belga problémáról beszéltem önnel egy elektronikus termékeket gyártó vállalat kapcsán, és ugyan a probléma megoldódott, de egyelőre a bizottság nem állította le a dömpingellenes vizsgálatot. Egy kínai és belga vállalat együttműködött, megoldották a problémát, és munkahelyet teremtettek Európában. Egy másik példa, az Egyesült Királyságban a textil és az üveg termékek esetében 43,3 százalék a vám tarifa. És a gyártókat számos tekintetben érinti ez a kérdés. Végezetül pedig biztos úr még a figyelmét felhívnám arra, hogy a kettővel előtti elődje a műtrágyával kapcsolatosan alkotott jogszabályt, és a farmereket igen komolyan aggasztotta, hogy emiatt a az élelmiszer árak felmennek, illetve hát a termelési költségek fel mennek. 173 százalékkal emelkedett a műtrágyár. Miért történt ez? Én bízom önben, hogy az ilyen protekcionista intézkedéseket felszámolja, és várom a válaszait. Köszönöm, Stördi kolléga. Következik biztos úr, de Gücht úr. Thank you very much. Uh, Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők! Happy that the European Parliament shares nagy örömömre szolgál, hogy a parlament osztja azt a véleményünket, hogy a nemzetközi kereskedelem torzító hatásai ellen fellépés részét kell, hogy képezze egy világos és tisztességes kereskedelem politikának. A kereskedelmi védelmi intézkedésekről szóló döntéseink tényszerű megállapításokon kell, hogy alapuljanak. És én úgy vélem, hogy a kereskedelmi védelmi intézkedéseink a leghatásosabbak a világon. A szubvenció és dömping ellenes vizsgálataink majdnem mindig sikerrel járnak, annak ellenére, hogy sokan megpróbálják ezeket befolyásolni, de megerősíthetem, hogy a döntéshozatali folyamat átlátható és hatékony, teljesen objektív elemzésen alapul. Elismerem, hogy a közelmúltban harmadik felek, külső felek megpróbálták ezt a döntéshozatat befolyásolni, tagállamokat, cégeket próbáltak ezek harmadik országban működő cégeket befolyásolni, ezeket a <clears throat> tendenciákat elítélem. A Lisszaboni szerződés lépésével új lehetőségünk mutatkozik ezen probléma megoldására. Biztosíthatom önöket arról, hogy a TDI esetek száma a középhosszú távon nem emelkedik, se nem csökken. A recesszió is hozzá járult ehhez, és semmiképpen sem használjuk a dömping ellenes intézkedéseket, prevent tisztességtelen piaci védőintézkedések eh, helyett a Kínával szemben különösen keményen lépünk fel, hogyha szükséges, akkor hajlandó vagyok eh, a szubvenció ellenes és nem még ellenes eljárások kezdeményezésére is. Sturdy úr a, eh, a modem esetről kérdezett, amikor az Európai Bizottság három aspektusát vizsgálta ennek az esetnek, dömping, szubvenció és védzáradék szempontokat. A egy érintett cég tett panaszt az alapvető szabályok értelmében. Panaszokat vissza lehet vonni ebben az esetben, lezárhatjuk a folyamatot, kivéve hogyha ez nem szolgálja az unió érdekét. Jelenleg vizsgáljuk ennek a viszontpanasznak a, a hatását. A múltban ezt már többször elfogadtuk és lezártuk a vizsgálatot intézkedések meghozatala nélkül. Ami a harmadik említett esetet illeti, illetve aspektust, a védintézkedéseket, védzáradékot. Nos, az érintett kormányzat, a belga kormányzat fordult hozzánk eh, panaszsal, ami kicsit más eljárás. A cég eh, tájékoztatott bennünket arról, hogy arra kérte a belga kormányt, hogy a panaszt eh, vindítészkedésekre vonatkozó panaszt vonja vissza, azonban a belga kormányzattól erre vonatkozó információt még nem kaptunk, miszerint vissza kívánják a cég kérésére vonni ezt a panaszt. Várjuk tehát a belga kormánytól az erre vonatkozó döntést. Így állunk tehát most. Folytatván az általánosabb megjegyzéseimet, a kereskedelmi eh, védeszközök, eh, védelmi eszközök fontosak ahhoz, hogy jól működő piacok esetében utolsó eszközként a piaci visszaélések elleni felépést lehetővé tegyék. Vannak bizonyos időkorlátok, ami lehetővé teszi azt, hogy az exportőrök számára kiszámítható legyen a helyzet, ezeket az eszközöket tisztességes módon kívánjuk felhasználni, ez minden piaci szereplő érdeke a kereskedelmi védelmi eszközökről folyó tárgyalások a WTO keretein belül ö, folynak. A mi álláspontunk egyértelmű, fontos, hogy eszközeink hatékonyak maradjanak, a protekcionizmus ellen is meg kell védeni az európai cégeket, a WTO tárgyalások, illetve a Lisszaboni szerződés módosításai ö, fontosak az esetleges szabálymódosítás szempontjából. Ami a KKV-kat illeti, a kereskedelmi védelmi eszközök komoly kívás jelentenek a kis és középvállalkozások számára, hiszen ezek bonyolult és igen költséges eszközök. Éppen ezért egy olyan tanulmányt végeztetünk, amely azt vizsgálja, hogy a kkv számára mennyi nehézséget okoznak a kereskedelmi védelmi eszközök, illetve hogyan tudjuk ezen nehézségek terhét könnyíteni. Ami az intézmény aspektust illeti, nyilván önök is tudják, hogy márciusban egy komitológiai javaslatot nyújtott be az Európai Bizottság, amely értelmében az Európai Parlamentet teljes mértékben bevonjuk a és tájékoztatjuk a folyamatról. Az Európai Bizottság a javasolt intézkedésekről is tájékoztatjuk az érintett szakbizottságokat a végső intézkedésekről, végső bizottsági döntésekről is. A parlament bármikor további információt kérhet az Európai Bizottságtól, és e kontextusban megörösíthetem, hogy az Európai Bizottság készen áll gyakorlatilag már arra, hogy a kereskedelmi védelmi eszközök, a új végrehajtási eszközök és felhatalmazáson alapuló aktusokhoz igazítsuk, ez a kereskedelmi omnibus néven híresült el. Az Európai Bizottság természetesen figyelemmel követi az előfolyó intézményi vitákat, és figyelemmel eszközönök véleményét is, miért javaslatot teszünk, de a kérdés az, hogy mikor te nyújtjuk be a javaslatot, nem az, hogy benyújtjuk-e. Moreira úr a komitológiával kapcsolatban intézett hozzám kérdést. Ezzel kapcsolatban egyértelműen kell, hogy fogalmazzak, nem látom. Nem látok a Lisszaboni szerződésben semmiféle érvet arra, hogy különleges elbánásban részesüljön a komitológia eljárás a kereskedelemre vonatkozóan, és ezt nem is fogjuk éppen ezért elfogadni. Természetesen a döntés a parlament kezében van és a tanács kezében, bár az Európai Bizottság is szerepet játszhat ebben. És végezetül akár az Európai Bíróság beavatkozására is szükség lehet. Alapvetően arról van itt szó, hogy a kereskedelem esetében a bizottság véleményének felülbírálása számomra, számunkra elfogadhatatlan. Végezetül a kereskedelmi védelmi eszközökkel kapcsolatban a gazdasági válság eh, kialakulása óta növekedett a, a harmadik országok által alkalmazott eszközök eh, száma. Ezt persze figyelemmel követjük ezt a helyzetet. Az érintett exportőrök eh, a WTO keretein belül próbálnak vitarendezési mechanizmuson belül igazságot, megoldást találni nem feltétlenül kell mindig intézkedést se beavatkozni, gyakran azonban az exportőrök számára nincs más megoldás, mint a WTO fórumhoz fordulni. This question on uh, what uh, could be the retaliation towards uh, third countries uh, with respect to a az európai cégekre kifejtett nyomással kapcsolatban, hogyan üthet ez vissza. Nos, erre vonatkozó panaszok érkeztek hozzánk európai cégektől, ezeket nem nevesítjük, éppen azért, hogy megvédjük az érintett cégeket. Például Kína esetében a WTO vitarendezési mechanizmusait alkalmazta. Ez a bizottság <clears throat> döntést hozott, de az érintett cégek nevét nem hozta a nyilvánosságra. Végezetül kívánjuk a felvizsgálni a kereskedelmi védelmi eszközöket? Nem. Azért nem, mert nem hiszem, hogy erre szükség lenne. Éppen elég munkánk van kereskedelem vonatkozóan az elkövetkezendő években, és nem szeretném újra nyitni azokat a, azt a vitát, azokat a tárgyalásokat, amelyek a felülvizsgálattal járnának, majd csak akkor, hogyha a dohai forduló lezárult. Konkrét kérdést intézett hozzám eh, a zöld képviselő úr, nem emlékszem a nevére, Slüter úr, a középkorban nagyon híres szobrász volt, egy slütör, nem tudom, rokon volt-e. Most probably no, these anti... is nyilván tudja, ezek a dömpingellenes esetek cégek panasz alapján indulnak. Hogyha egy cég az ön által említett elemet panaszban felveti és hozzánk fordul, a kibocsátását helyezésre vonatkozóan, akkor természetesen mi megvizsgálnánk ezt, és hogy esetleg intézkedéseket foganatosíthatunk-e, ezt nem lehet kizárni. Mi az elénk terjesztett érvek alapján dolgozunk, így tehát, hogyha egy cég az érvelésébe belevenné ezt is, akkor természetesen ezt alaposan megvizsgálnánk. Köszönöm szépen, biztos úr. Sterdi úr, nagyon sajnálom, a kék kártya nem megengedett a bizottság nyilatkozatai esetében. Következzenek a frakciók nevében felszólalók. Muscardini kolléganő két percben. Elnök úr, biztos úr, az antidömping az egyik leghatékonyabb védelmi eszköz az EU tisztességes kereskedelmét illetően, hogy versenyképesek legyünk a piacon, ehhez világos, alkalmazható szabályokra van szükség az új komitológián belül. A Lisszaboni szerződés világosan szól, mely szerint a végrehajtó aktusok a bizottság hatáskörébe tartoznak, a bizottság és a parlament feladat a tanács és a parlament feladata a bizottság működésének ellenőrzése. De a parlamentet, megfoszt, parlamentet megfosztják attól a szereptől, amelyet a Lisszaboni szerződés ráró, és ez egy új demokratikus deficitet eredményezhet az intézményen belül. Nem értjük és elutasítjuk azon, azt a javaslatot, hogy differenciált elbánásban részesüljenek az antidömping eszközök, hiszen ez a mérlegelésnek, az átpolitizálásnak és a jogbizonytalanságnak enged teret, noha az lenne a cél, hogy a kárt szenvedett vállalatok jogos érdekeit védjük. A súlyos gazdasági válságban, mint amit most átélünk, észszerűtlennek és önmagunkat sértőnek tűnik, hogy nagyon nehézzé tegyük az antidömping intézkedések bevezetését, hiszen ez lenne az eredménye annak a javaslatnak, amelyet bemutattak a nemrégiben, hogyha ezt nem módosítják. Tehát a tagállamok felelősségérzetére és a bizottságra appellálunk, amelyek közös érdeke az kell, hogy legyen, hogy a nagyobb fejlődést garantálják és a fejlődés csak szabályok jelenlétében történhet, amelyek a piac megakadályozzák, és ha az intézményi szerepeket tiszteletben tartják, valamint az eljárásokat felgyorsítják. Köszönöm. Elnök, köszönöm Muscardini kolléganő, most pedig az SND frakció részéről Pirillo kolléga következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Az elmúlt években az antidömping eljárások száma, amelyeket az Európai Bizottság alkalmazott, egyre növekedett. Ez a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben került bevezetésre az európai vállalatokkal szemben. A 332 protekcionista intézkedést alkalmaztak nemzetközi szinten. Mi hiszünk a szabad nemzetközi kereskedelemben, amely igazságos, egyenlő és azonos szabályokon alapul mindenki számára. Fontos megőrizni az, az európai kereskedelmi védelmi eszközök hatékonyságát, amelyek a tisztességtelen versenyt megakadályozzák. A másik aggodalmunk, a jelenlegi reformkísérlet a komitológia keretében, ez ezen eszközök hatékonyságát gyengíthetné. Hogyha politikai tárgyalásoknak és diplomáciai tárgyalásoknak engedünk teret, hogy az antidömping intézkedésekről döntsünk, akkor ez veszélybe sodorhatja ezt a folyamatot, amelynek mindig objektív és konkrét adatokon kell alapulnia. Köszönöm. Elnök, köszönöm Pirilló kolléga. Következőként az ECR frakció nevében Záhradil kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatérni arra, amit Sturdy úr mondott. A tömbigellenes fellépés jól szolgál, de nem mindig jól, hiszen elsősorban az európai gazdaságokat, vállalatokat hivatott megvédeni a tisztességtelen versennyel szemben, ugyanakkor ezzel vissza is lehet élni protekcionista célokra, illetve abból a célból, hogy lezárják az európai piacokat harmadik országok importja előtt. A biztos úrtól azt kérném, hogy tegye meg minden öntől telhetőt ennek a gyakorlatnak a megállítására, annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket ne használják fel protekcionista célokra az európai piacok világ előtti bezárására. Egy zárt Európa senkinek nem lenne jó, ugyanis mindig, amikor Európa nyitott volt és együttműködött a világgal, akkor volt legsikeresebb. Köszönöm szépen. Zahladin úr, Bizotto úr nincs jelen, úgyhogy a Aj következik. Köztinger asszonyjal kezdjük. A szociális dömping a feltörekvő országokban igen gyakran előfordul. És ez rámutat arra, hogy a kereskedelmi megállapodások tárgyalása során mennyire fontos a eh, szociális szempontokat érvényesíteni, és er, eh, vonatkozóan az felvenni. Az európai vállalatok nem minden esetben felelnek meg a magas színvonalnak, és alacsony költségeket alkalmaznak. Ennek összefüggésében a Mercosur tárgyalásokra utalnék. A szociális dömping előtt nem nyithatjuk meg a kapukat, ehelyett inkább ezeket az országokat fenntartható módon kell integrálni. A mezőgazdaság esetében különösen sős a probléma a kis gazdaságok esetében, és szeretnék az EU és latin-amerikai közötti eh, kereskedelmi kapcsolatokról szóló jelentésre utalni. Itt a szociális, környezetvédelmi és termelési eh, standardok eh, érvényesítését sikerült elérni, és ez várom a bizottságtól jövőben is. Köszönöm, Köztinger asszony, akkor a vitát lezárandó, biztos úrnak adom meg a szót. Egy nagyon rövid választ szeretnék csak adni Scholz úr kérdésére a Szánkobán ügyre, üvegszál ügyre. Az ilyen kereskedelmi, védelmi eszközök a KKV-k számára is nagyon megemelhetik a termelési költséget. Természetesen ők is részt vehetnek az eljárások alakításában. Van egy helpline, amivel a KKV-k élhetnek. Kína 40%-os piaci részesedéssel rendelkezik Európában. Szerezin úr említette, hogy a ilyen kereskedelmi védelmi eszközök alkalmazásában benne rejlik a protekcionizmus veszélye. Itt az egyetlen egy dolog, ami befolyásolja az esetet, az, hogy hány ügyről kap jelentést a bizottság. A rendszernek szabályokra kell épülnie, mégpedig WTO kompatibilis szabályokra. Ha bizonyíték van dömping ügyekre, akkor a bizottság nem tehet más, mint hogy megkezdi a vizsgálatokat. Köz, időközben a kérdés feltevője eltűnt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen de Gücht biztos úrnak. A vitát ezennel lezárom. A következő ülés holnap november 25-én csütörtökön 9-től 13-ig, illetve 15-17 óráig lesz a vitákat az internetes honlapon is nyomon lehet követni, és ezennel